Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jó napot, kedves kollégák! Folytatjuk az ülésünket, illetve most kezdjük meg a szakbizottság mai ülését. Csak 9-es től 13. pontig, 14. pontig terjedő napirendi pontokat vitatjuk meg, az Európai Bizottság mentesítésének kérdését vitatjuk meg különböző területekre, amelyekért felel a szakbizottságunk. Igen, felkészült jelentéstevünk van, aki mindent megfontolt, mindent meggondolt, az MV egész komplexusa, komplexumát, nem a komplexusát, hanem a komplexumát megvizsgálta, Jutahaug, Haug kiváló jelentéstevőnk, akinek már is megadom a szót. Juta, parancsolj tiéd a szó. Köszönöm szépen a szót. Nem akarok itt hosszan mesélni erről a kérdéskörről, hiszen a kollégák el tudták olvasni a dokumentumokat. Az alapdokumentumok minden nyelven, illetve a dokumentumok alapvetése minden nyelven megtalálható, mindenki elolvashatta ezt. Hogyha tehát még bárki módosítatni szeretné az egyes részeket, lett legyen szó az ügynökségekről, vagy pedig az általános jelentésemről, a környezetről és az egészségügyi területről, akkor a kollégák ezt szívesen megtetik, örömmel fogadom be a módosításaikat. Február 1-ig, 12 óráig lehet benyújtani a módosító indítványokat. Addig várom a módosítókat, de hogyha bárki úgy gondolja, hogy valamilyen utalást, észrevétel szeretne tenni, ezeket lejegyzem. Persze, minél korábban kapom meg a dokumentumokat, annál örvendetesebb ez, hiszen akkor a fordításra is van idő, és én is persze még módosításokat fogok beadni, megvizsgálandó hogy hogyan módosítsuk a szöveget. Azt hiszem, hogy a 2008-as módosítással, illetve a költségvetéssel egyetérthetünk, a végrehajtási ráta nagyon jó, hogyha megvizsgáljuk ezt például a költségvetési sorokban, amelyek a ből a környezetvédelmi politikát finanszírozza, 95,1 százalékát a rendelkezésre álló eszközöknek fel is használták. A népegészségügyi területen 99,75 százalékot használtak föl. az ember néha óvakodik, hogy tényleg így van -e, de valóban így áll, hogy minimális maradványok maradtak meg az élelmiszerbiztonság területén, pedig, és az állatvédelem területén pedig 98%-ot értünk el. Café, s'il vous plaît. Szóval minden a 90-es szám mező felsőbb harmadában szerepelnek a teljesítési ráták, és ilyen módon a bizottságot, az Európai Bizottságot, melynek egy képviselőjét látom, és mindenképpen nyugodt szívvel megdicsérhetjük. Úgy hiszem, hogy a bizottság tanult a múlt hibáiból. Megemlítem azt is, hogy a Life alkalmazásom területén a bizottság arra tért át, hogy segítséget adjon azoknak, akik részt akarnak venni ebben a programban. Ilyen módon tehát a végrehajtási, a költségvetés végrehajtásának aránya jobb, mint az elmúlt években. Mindezt egyébként a szövegem rövid indoklásában el is olvashatják, erről nem kell határoznunk, ezek tények, amelyeket összegyűjtöttem, amelyekkel orientálni szeretném a kollégákat. Ha már a life-ról van szó, egy rövid észrevételt szeretnék tenni. Itt egy nyomtatási hiba történt. A második bekezdésben az indoklás során nem szerepelhet az, hogy amelyek 2009. júliusában kerültek meghirdetésre, hiszen magától értetődően a 2008. év 7. hónapjáról van szó, Máskül, máskülönben ugye nem is lehetne a 2008-as mentesítésről beszélni, ha 2009-ről beszélnénk. Nos, hogyha az egyes ügynökségeket vizsgáljuk meg, úgy hiszem itt is mindent felsoroltam, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség, a végrehajtás tekintetében megnyugtató működött, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség különböző területeken segít is bennünket. Segíti az intézkedések végrehajtását és az intézkedések értékelését is, az intézkedések pedig mind az éghajlatváltozás területére koncentrálnak. A múlt évben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség megerősödve látta el a mód, az ellenőrzési funkciót, azaz tehát időben értesít bennünket a szárasságról, az aszályról, illetve az éghajlatváltozás kérdéseiről. Költségvetési szempontból mindent, mindezen tevékenységeit nagyon megnyugtató hajtotta végre 2008-ban. Az MEA-ban hasonlatos a helyzet, egy kivétellel, mégpedig ez a számítógépes rendszer, eh, itt a számítógépes rendszer kialakításában még le vannak egy picit maradva, illetve mindig a következő évben fizetik a számítógépes módosítót, módosításokat. Eh, ez persze a költségvetés éves elszámolásának elvébe ütközik, ezért tehát az MEA-nak azt lehet mondani, hogy érdemes módosítani elszámolási rendszerét. Ugyanakkor 2009-ben úgy tűnik, hogy eh, előrelépéseket tett maga az e MEO is, tehát a 2009-es mód ö, discharge során már nem lesz problémánk, és a ígért személyeket alkalmazták, ezért tehát az EMEA, a londoni ügynökséget is mentesíthetjük. Ami pedig az ICDC-t illeti. Nos, az információk, amelyeket kaptam, arról szóltak, hogy a svédekkel, a befogadó országgal, az ECBC befogadó országával való problémákat mind megoldották. Közelebbi vizsgálat során, és persze Azonban kiderült, hogy nem minden oldódott meg, ezért módosít szövegemet meg fogom változtatni. Ne örüljünk előre, és a svédeknek üzenjük azt, hogy még van tennivalójuk. Ennyit az ICDC-ről. E az EK-ról. Na, hát erről aztán van mit mondani. Ez az első sikeres éve az EK-nak, hogy is mondhatnám? Úgy mondom, hogy a ügynökség felépítéséhez szükséges minden lépést megtettek, a pénzt felhasználták, és jól haladtak, ám a konferencia központot az ECA forrásaiból lehet kiépíteni, és az európai költségvetésnek nem kell hozzájárulni. Ezt nagyon megnyugtatónak tartom. Ami pedig a munkatársak alkalmazási tervét illeti, és ezt is meg kell vizsgálnunk. Nos, a rendelkezésre álló munkahelyek 95%-át eh, betöltötték. Tudjuk, hogy Helsinki minden eh, szakember számára, a vegyi szakemberek számára, nem minden vegyi szakember számára tekinthető az álom munkahelynek, de mégis 95%-át a posztoknak betöltötték. Az EFSA amelynél, amelyel a múlt évben részletesebb vitát folytattunk. Nos, az EFSA folytatta a staff szörvéjét, és ebből kiderült, hogy az EFSA-nak folytatnia kell a munkáját, és a munkatársakkal való kommunikációt javítani kell, máskülönben semmilyen problémánk nem jelül, merülhet fel. Tudom, hogy sok kollega megkapott egy cikket múlt előtti héten, ahol arról volt szó, hogy valaki, aki ez EFSA-nál dolgozott, innen egyből az iparba ment, és pont azt a munkát végzi, mint az EFSA-ban végzett. Azt mondanám, nem azt, hogy aggályos, de aggasztó, azt mondanám erre. Még egyszer mondom, tehát nem aggályos, hanem aggasztó ez a kérdés. Az ügynökségek munkatársaira nem vonatkozik ugyanaz a viselkedési kódex, mint a bizottság munkatársaira, illetve a biztosokra mi szerint, hogy munkájuk, illetve a mandátumok lejárta után egy átmeneti időszakot ki kell tölteniük, mielőtt egy más tevékenységet folytatnának. Tehát az ügynökségek munkatársaira nem vonatkozik ez a viselkedési kódex, de egyébiránt ez nem is tartozik a 2008-as mentesítés kérdés körébe. Egész egyszerűen nem tartozik ide, hiszen 2008 után történt mindez. De annyit azért elmondhatok, a kollégáknak, akiket különösen érdekelnek az ügynökségek, hogy létezik egy intézményközi munkacsoport, a bizottság, a tanács és az Európai Parlament képviselői dolgoznak ebben együtt, és azon gondolkozunk, hogy milyen szabályokat lehetne az ügynökségek számára általánosabb, általánosságban elfogadni. És ezen intézményközi munkacsoportba ban felvetem ezt a kérdést, kidomborítva, hogy ilyen passzusokat be kell venni a szövegbe. Persze nem, az ECDC vagy az EFSA portására vonatkoznak majd ezek a szabályok, de azokra, akik előkészítették a jogszabályokat az Európai Unióban, vagy mi több, még, még jelentőségteljesebben részt vettek a jogszabály kialakításában. És rájuk, tehát ugyanaz a viselkedési kódex vonatkozó majd vetem én majd fel ebben az intézményközi munkacsoportban, mint a biztosokra. Elfogadhatatlan, hogy az EFSA-ban valaki felmondjon, és azt mondja, hogy most elmegyek egy gyógyszeripari céghez, amely genetikailag módosított organizmusokat dolgoz fel, állít elő, bármint is álljon a dolog ezzel. De még egyszer mondom, ez nem tartozik a 2008-as mentesítés körébe, és persze kíváncsian várom a kollégák észrevételeit. Köszönöm szépen, Jutta Haug. Köszönöm a jelentést, és köszönöm, hogy sok intézménnyel foglalkoztál, kemény munka ez áttekinteni a sok ügynökség munkáját. Érdekes azt is hallani, hogy egy költségvetési szakpolitikus annak örül, hogy kiadják a pénzt, és nem azt, hogy megtakarítottak. Hogy mondjak még valamit? azt szeretném mondani, hogy az a pénz, amelyet megfelelő politikára nem fordítunk az európai szinten, ezt nem takarítjuk meg, nem lehet a következő évben felhasználni. Ez visszafújik a tagállamok költségvetésébe. Azaz tehát a pénzügyminisztereink örülnek, ha mi nem adjuk ki a pénzt, és ezt mindenképpen ellenzem. Ez volt tehát a kitűnő magyarázat annak, hogy miért örülhetünk annak, hogyha végére járnak a pénznek, míg az otthoni költségvetési politikusok pedig annak örülnek, hogyha megtakarítottak valami pénzt. Ez a nagy különbség. Többen jelentkeztek. Thomas Ulmer kért szót, és meg is kapja azt. Köszönöm szépen, elnök úr, gratulálok Jutta Haugnak, nagyon részletes, alapos munkát végzett. A nemzeti költségvetési politikáról azért elmondhatom, hogy értem, hogy örülnek annak, hogy visszafolyik a költségvetésbe pénz, de senki nem köszönt ezt még meg, nekem sem, másnak sem. Örvendetes, hogy nagyon nagy a végrehajtási arány, majdnem százszázalékos. Nemzeti szinten is örülnénk annak, hogyha ilyen szintű végrehajtási intézkedéseket érnénk el. Egy-két kérdést persze meg kell vizsgálni, de úgy gondolom, hogy az, e- ez nem a mi feladatunk. Az EMEA, mint minden évben az IT területén nagy tartalékokkal rendelkezik, illetve lemaradással rendelkezik, de azért a munkatársak elégedettségi szintje üdvözlendő, és ez talán a pármába való elköltözéssel is magyarázható az élelmiszerügynökségnél. Az ECDC-nél aggályos, hogy lassan tudtak elkezdeni munkát, hiszen a svéd kormányjal nem tudtak megegyezni a irodákról. Összességében tehát megállapítandó, hogy üdvözlőjük ezt a jelentést, pozitívan látjuk, elégedettek vagyunk vele. Egy-két kicsi módosítót nyújtok majd be. Köszönöm szépen. És most átadom a szót Zsebrandi úrnak adom meg. Nem? Rendben van akkor. Bezekut. Voilà. Madame Lyotard. Jótára asszony, hát a szerencsém van most a listámmal, úgy tűnik nem tökéletes. Egészen oda vagyok, és még odabbig. És tényleg csak arra várok, hogy a néppárt Ulmer úr nevében, illetve a Ulmer úr a néppárt nevében egy-két módosító indítványt beadjon, de hogyha senkinek semmilyen problémája nincs ezzel a szöveggel, akkor nagyon örülök. És mondom, egy-két pici módosítót én is elkészítek azért, hogy véleményem szerint pontosabb legyen a szöveg, mint ahogy ezt most láthatják. Katszasszony. Katszasszony. <laughs> Entschuldigung, ich die Technik nicht so genau. Ich will nicht Jut a hát én nem akarok panaszkodni, vagy nincs problémánk, de amikor az SR-ról beszélünk, a vegyi ügynökségről, azt láthatjuk, hogy itt nagy a REACH végrehajtásánál a lemaradás. Hogyha azt olvassuk, hogy 90%-át a munkahelyeknek már betöltötték, akkor felmerül a kérdés, hogy elég pontosan mutatja az ügynökség munkahelyet ez a mutatószám, és hogy nem lehetne a jelentést arra használni, hogy több, nagyobb nyomást gyakoroljunk a vegyi ügynökségre, hiszen úgy gondolom, hogy a vegyi ügynökségnek több feladatot kellene ellátnia, hogyha biocidokról vagy a, a peszticidekről beszélünk, még nagyon sok terület van, ahol a vegyi ügynökség feladatát jobban el tudna, elláthatná. Ezért tehát Jutta Haugal leülök majd, hogy talán nem lehetne a munkahelyek 5%-nyi betöltését még megkövetelni, és ne utaljunk el az ügynökség munkájának elmélyítésének szükségességére, tehát arra, hogy szükséges az ügynökség elmélyítse munkáját. Ha senki nem akar hozzászólni, ha jól látom, akkor Krisztek Klasznak már most válaszolni szeretnék. Értem, amit mond. De ne feledjük, 2010-et írunk, amiről beszélünk, az a 2008-as költségvetés. Jól értem persze a kérdést, de hát ez a probléma. Mit tehetünk hát? Nos, a 2011-es költségvetésről is vitázunk majd, és úgy gondolom, hogy a, ez lesz az a terület, ahol a Krista Klasz által elvártakat teljesíthetjük. Hogyha tehát az Európai Vegyi Ügynökség költségvetéséről beszélünk, akkor lesz üzenetünk az ECA vegyi ügynökség számára, és ezt nem biztos, hogy kiteszik a kirakatba. De hát a 2008-as évet nem lehet referenci évnek tekinteni akkor, amikor a jelenlegi tevékenységüket akarjuk bírálni. Ezért az idei költségvetési eljárást kell felhasználnunk arra, hogy ezen a területen a Kriszta által mondottak szellemében egy kis nyomást gyakoroljunk az ekára. Anna Rosbach. Köszönöm szépen. Az állat egészségügyi ügynökség kérdését fel szeretném venni. Hát az állatokról is foglalkozunk ebben a szakbizottságban. Kérdezem, hogy hogy áll az állategészségügyi ügynökség, állatgyógyászati ügynökség kérdése? Jetzt bin ich, bin ich etwas... Uh... Hát nem vagyok benne teljesen biztos, az állatgyógyászati ügynökség egy végrehajtó ügynökség, amely közvetlenül tartozik a bizottsághoz. Tehát ez nem egy úgynevezett decentralizált ügynökség, ilyen módon mi nem mentesítjük, hiszen itt a mezőgazdasági bizottság mentesít ti az egész közösségi tevékenységet. Például a kulturális ügynökség, amely a kulturális programunkat végrehajtja, azt sem mentesítjük külön, mert ez sem egy decentralizált ügynökség, hanem csak a decentralizált, önálló ügynökségeket mentesítjük, azokat tehát, amelyeknek, amelyeket nem utasíthatja egyenes utasítási láncolatban a bizottság, az Európai Bizottság. Ezért tehát az Agri Szakbizottságnál kellene megkérdezni, hogy hányadán is áll ezen ügynökség munkája. Köszönöm szépen, emlékeztetném önöket, hogy a benyújtásának az időpontja február 1-én van délben. Nos, most átadom a szót Rosbár asszonynak. A az Atlanti-óceán északeli partjainak és vizeinek szennyezés ellen védelméről szóló együttműködés megállapodás kiegészítő jegyzőkönyvéről. Vi har sikkert alle sammen hørt om de store plastiksåber. Nos, önök mindannyian hallották már arról, hogy micsoda műanyag mennyiség van az Atlanti-óceán északi részen. Több mint egy millió négy kilométeres felületről van szó, és bizonyára ön is tudják az, hogy milyen gondot okoz ez, különböző palackokról van szó, hálókról, hulladékról van szó, és mindez felháborító, ugyanis az a feladatunk, hogy védjük a vízi környezetet. Nagyon fontos, hogy tehát elfogadjuk ezt a kiegészítő jegyzőkönyvet, amelyeken ezt irányozza elő. 2008-ban tudtuk csak az Spanyolország és Marokkó közötti határvitáknak a végét, és ezért tudott hatályba lépni ez a korábbi jegyzőkönyv. Ez a kiegészítő jegyzőkönyv az lehetővé teszi azt, hogy hatékonyabban tudjunk harcolni a szennyezés ellen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk reagálni erre a helyzetre. Tavaly már beszéltünk erről a kérdésről, akkor a, az széndiokszid elfogásáról beszéltük, és ezzel kapcsolatosan foglalkoztunk ilyen legű kérdésekről, de most úgy gondolom, hogy ez a kiegészítő jegyzőkönyv nagyon fontos, nagyon fontos, mert befolyásolja az egész kontinensünk hőmérs eh, eh, hőmérsékletét, ez nem csak az Európai Uniót érinti, hanem harmadik országokat is. Itt tehát egy nagyon fontos kérdésről van szó, és eh, mi mindenképpen szeretnénk tenni valamit annak érdekében, hogy elkerüljük az ilyen szennyezési baleseteket. Helsinki Egyezmény, Lisszaboni eh, szerződés megvan, és ezek mind olyan anyagok, amelyek együtt ezzel az új szerződése lehetővé teszi, hogy mindazon országok számára, akik a Atlanti óceán partján vannak, hogy harcolni tudjanak az ilyen jellegű szennyezésekről. Legyen az vegyi jellegű szennyezés, vagy eh, fekete folyam, vagy bármi más lehetőséget ad arra, hogy cselekedjünk és megmentjük az élővilágot. Remélem, hogy mindenki egyetért azzal, hogy szükség van arra, hogy ratifikáljuk ezt a kiegészítő jegyzőkönyvet annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk felvenni a harcot a, szennyező, a tengeri szennyezési problémákkal. Egészségügyi kérdések is felmerülnek ezzel kapcsolatosan. A tengeri élővilág problémái ugyanis nem egy országot érintenek, hanem ezek kiterjednek, és globális problémának tekinthető. Köszönöm szépen, az a képviselő asszony, a kiváló bevezetőt. Árszenisz az árnyék jelentéstevő, vagy Gerling asszony, szeretnének ehhez hozzászólni? Parancsoljanak. Thank you very much. Uh, we, we support the, the report. Támogatjuk a jelentést. Ez egy olyan kérdés, ami hosszú éveken át nem eh, tudott megoldásig eljutni, és most végre sikerült. Köszönöm szépen, elnök asszony. Érdeklődéssel olvastam, amit eh, a műanyag leves, vagy a tengeren úszó műanyag és gumiszennyezésről mondott az előadó, és a kérdésére nem tudom, hogy a bizottság tudná -e válaszolni ugyanis a tanács rendjére is tűzték ennek a kérdésnek a megvitatását. Kérdezem, hogy a bizottságnak van valamilyen kezdeményezése vagy javaslata, hogyan lehetne kezelni ennek a műanyag és gumi hulladéknak a problémáját, amelyek a tengeren úsznak, és az európai partokat is veszélyeztetik. Nem tudom, hogy tud erre most válaszolni a bizottság. Nagyjából kérem elnök azt, hogy nézzen oda a bizottság felé, és akkor talán mond valamit a bizottság. Delanoa úr, válaszolna erre a kérdésre, legyen szíves. Merci. Si vous pouvez mettre votre micro. Köszönöm szépen. Kap mikrofon. Köszönöm, elnök asszony. Igen, valóban. A bizottság Gratulál azért, hogy ez a megállapodás hatályba lépett, ez egy nagyon fontos esemény 20 évvel az aláírás után. Ami a műanyag levest illeti, amit a jelentéstevő megemlített, ez a probléma a csendes óceánban kezdődött el, az, ott, az ottani országok elkezdtek foglalkozni azzal, hogy mit lehetne tenni. Ami az Atlanti óceánt illeti, a probléma a problémát a holland delegáció vetette fel egy eh, nemrég igen lezárult tanácsülésen, elkezdtek különböző kutatásokat végezni ezen a területen, ugyanis bizonyos térségekben olyan specifikus hidrológiai tulajdonságok vannak, amelyeket figyelembe kell venni. Nos, gyűjtjük most az információkat, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy kutatásokat indítsunk el ezen a területen ami specifikusan a megállapodásokat illeti, amelyek ebben a témában vannak. Van az OSPAR megállapodás, amelyik foglalkozik a műanyagleves kérdésével. További fórumok vannak, ahol felmerülhet ennek a kérdésnek a tanulmányozása. Az 1972-es tengeri szennyezésről szóló londoni egyezmény. Osztjuk a tevő aggájait, és mi is át fogjuk tekinteni, hogy milyen módon lehetne bevonni a különböző egyezményeket, fórumokat annak érdekében, hogy közösen fel tudjuk lépni ebben a kérdésben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Elnök más nem szeretne hozzászólni? De igen. Rossi úr? köszönöm, elnök asszony, késve érkeztem. Ugyanakkor csatlakozom a elhangzott agályokhoz. Egyetértünk az előadóval, és meg szeretném köszönni a munkáját. Köszönöm. Rendben van, köszönöm szépen. Kérem, vegyék elő a szavazókártyájukat. Két szavazás van. Az első tanácsi határozattervezet. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Mindenki szavazott. Kérem. Most egy kicsit ráerősebben tudunk szavazni, nem úgy, mint plenárisan. Mindenki szavazott. Rendben, lezárom a szavazást. 24 mellette nulla ellene, egy hangú szavazás, tehát a második a parlament tervezetéről kell, kérem, szavazzanak, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást csodálatos egyhangúságban elfogadtuk. Ez fantasztikus. Mindenki támogatja az előadat, gratulálok. Következő napi rendi pontra térünk. Prodi úrat hallgatjuk nagy örömmel, aki a az éghajlatváltozás az való alkalmazkodás egy európai fellépési keret felé című fehér könyvről fog szólni. Úgy gondolom, hogy a jelenleg kontextusban ez nagyon érdekes kérdés, és meg is adom a szót Pródi úrnak. Köszönöm, elnök asszony! Ezt a kérdést megvitattuk már korábban, és ezért utalnék a az utóbbi alkalom jegyzőkönyvéhez. Nagyon nagy várakozás előzte ezt a fehér könyvet, amelyik az Európai Bizottság munkájába beépül. Ezt a munkát az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás keretében nagy várakozások előzték meg más, más fórumok eléggé nagy csalódást okoztak többek között a kopenhágai csúcs, legyünk realisztikusak. Meg kell nézni, hogy mi módon lehet konkrétan megvalósítani ezeket a szép, csodálatos terveket, és a bizottság ezzel a fehér könyvvel nem tesz óriási nagy lépéseket előre ebben a területben. Ahogy a jelentésben leírtam, nem csak egy előkészítő munkáról van szó, egy olyan előkészítő munkáról van szó, amelyiknek célja az, hogy előkészítse a jövőbeni cselekedeteket és akciókat. Nagyon jó a struktúrája és a, a háttér ennek az anyagnak, talán néhány hiányosság van, mint ahogy a közlekedési bizottság, szakbizottság rámutatott, főleg ami a hegyvidéket illeti, ahol alapvető szakágakat kellene megvédeni, mint a turizmust. Mi úgy gondoljuk, hogy az éghajlatváltozás minden egyes, az életnek minden egyes területét érinteni fog. Nem, várhatjuk el azt, hogy a bizottság minden egyes területre ö, kitérjen, Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy két-három fontosabb csapásvonalat kellene kijelölni a bizottságnak, amelyeket lehet alkalmazni, akár lokális szinten is, alulról jövő kezdeményezésként. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos megállapítani azt, hogy egyes térségeket jobban fogja sújtani az éghajlatváltozás Európában. Nem arról van szó, hogy hogyan csökkentjük eznek hatásait, hanem hogy hogyan kezeljük majd ezeket a változásokat. Óriási hőmérsékletváltozások lesznek, és a kihatás óriás lesz például van, akinek át kell gondolni, hogy milyen módon fog alkalmazkodni a mezőgazdaság, az ipar, a vidék, a városok. Vannak olyan elemek, amelyek mindenki számára mm, megosztottak. Itt először is fel kell készülni a legrosszabb esetre. Meg kell nézni világosan, hogy milyen hatással lesz az éghajlatváltozás. Szükség van modellekre, szükség van állandó mérésre és ellenőrzésre, folyamatos kommunikációra van szükség, és nagyon fontos, hogy bevonjuk a helyi és regionális intézményeket mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás kérdése minden kormány eh, programban helyet, szerepet kapjon, mert nagyon fontos rámutatni arra, hogy óriási regionális és helyi szerepet fog kapni. A tervez, időbeni tervezés kérdését nem oldjuk meg ebben a fehér könyvben. A fehér könyv azt mondja, hogy cselekvési tervről nem fogunk beszélni 2013 előtt. Szerintünk ez túl távoli, és nem elégséges ahhoz, hogy azonnal kezeljük a legsürgősebb kérdéseket. Egyszerűen arról van szó, hogy addig megfelelő módon fel kell készíteni, tájékoztatni kell kormányokat és a legfontosabb szereplőket, hogy fel tudjunk készülni. Úgy gondoljuk, hogy az idő éppen hogy elégséges. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen el kell érni ezt a lehető legrövidebb határidőkön belül, és ezzel kapcsolatosan tisztázni kell a költségvetési kérdéseket. Nem csak a költségvetési összegekről van szó, hanem a módozatokat, illetve a felelősségeket, és pontosan tisztázni kell szükség van arra, hogy ebben a területen is a legnagyobb mértékben bevonjuk a helyi hatóságokat. Én mi úgy gondoljuk, hogy nagyon a forrásoknak egy jó részét a kibocsátások cserére kell fordítani, illetve az alkalmazkodás. Az már volt ilyen jellegű pénzügyi támogatás az unió részéről. A jelentésben kiemeltem azt, hogy mennyire fontos a víz kérdése, de ezek mind kérdések, részkérdések egy nagy egész problematikában. Nagyon fontos, hogy a megújuló energiáknak a felhasználását elősegítsük, és ezt össze lehet kötni a vidékfejlesztéssel. Nem szabad elfelejteni a e, népegészség kérdését, illetve a föld felhasználásának kérdését is. Ezek mind olyan kihatások, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni. Néhány záró megállapítást szeretnék tenni. A kopenhágai éghajlatváltozási ügynökségnek nagyon nagy szerepet kell vállalnia az úgynevezett clearing house-ban egyre nagyobb koordináló szerepet is kell vállalnia egy specifikus szervezeten keresztül, amelyik szervezet az ügynökség része kell, hogy legyen, vagy létre kell hozni egy ad hoc ügynökséget. Ez a steering group, vagy koordináló csoport, az nagyon fontos, és szükséges, hogy ebben képviseltessék magukat a parlament képviselői legalább megfigyelő státuszban. Február 12-én kell benyújtani a módosításokat, és március 16-án lesz a bizottsági szavazás, illetve áprilisban plenárisban. Deve Employban Itre trán Regi azok a bizottságok, amelyek már benyújtották a véleményüket, és az Ágris Júri azok még hátra vannak. Köszönöm szépen a figyelmüket, arra kérem önöket, hogy a módosítók benyújtásánál vegyék figyelemben azt, amit elmondtam. Ez egy előstratégiai dokumentum, és nem egy törvényhozási dokumentum. Köszönöm szépen. Köszönöm, Prodi úr, kiváló jelentésről van szó. Át, is adom a Szocke Kilákis úrnak, amennyiben. Parancsoljon. Θα ξεκινήσω με μερικές βασικές σκέψεις. Καταρχήν, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι. Köszönöm szépen, először kezdeném általános jellegű megjegyzésekkel. Tudni kell azt, hogy mindenki Hát érinteni fog ez az éghajlatváltozás a következő 30 évben, és ez meg visszafordíthatatlan. Meg kell próbálnunk minimálisra szorítani az üvegházhatású gázok kibocsátását. Nagyon jól ismert okok miatt teszünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ennek révén is enyhítsük a klímaváltozás hatásait. Az éghajlat változáshoz alkalmazkodnunk kell különböző szakpolitikák segítségével, és nem szabad megkérdőjeleznünk a fő célkitűzéseket. 1990-ben már azt mondtuk, hogy az akkori értékeket nem szabadna túl lépni. Időközben a hatások tovább erősödtek, és nem csak a mi kontinensünkön, hanem az egész világon, a világ minden térségében megfigyelhetők már a nagyon kedvezőtlen hatások. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás alapja a szennyező fizet elv betartása kell, hogy legyen. És az alkalmazkodás kapcsán az a meggyőződés kell, hogy vezessen minket, hogy az összes szinten tevékenykedő szereplők összefogásával lehet csak eredményt elérni, tehát helyi, regionális, nemzeti, EU szinten is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy először is jobban megértsük az éghajlatváltozás miben létét, és hogy minél nagyobb hangsúlyt adjunk a megelőzésnek. Prodi úr jelentésére rátérve, a tartalmával egyetértek. A legfontosabb elemeket tartalmazza a jelentés. Lényeges, hogy a bizottság fontosan felvázolja, hogyan is kell, hogy kinézzen az alkalmazkodás folyamata. Tudjuk, hogy az változás, szinte visszafordíthatatlan, és folytatódni fog. Nem Arról van tehát eh, szó, hogy az változáshoz történő alkalmazkodásunk eh, mindig statikusan ugyanazon a szinten marad, nem, mindig alkalmazkodunk kell dinamikusan a változásokhoz, és így eh, a régiók között is nagy eltérések lehetnek. A földközi tenger térségében megváltoznak a csapadék viszonyok, azután a tengerek elszennyeződik, kérdésének a problémájára megint csak máshogy kell tudnunk reagálni. És számítanunk kell arra is, hogy 50, 60, 70 vagy 80 év múlva még más, ma még nem ismert hatások is jelentkezni fognak. Tudom, hogy a költségvetésünk korlátozott, de azért a szolidaritási támogatások kerete adott, között. Emellett itt van a tanúsítványok kereskedelmének a rendszere. Eznek is az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás a célja, és egy fő felhasználási terület lehet az ETS-ből befolyó jövedelmek elosztására. Az kereskedelem, az árverések bevételét az egyenlőség elve mentén kell szétosztani, annak érdekében, hogy ezzel is enyhíthetők legyenek a károk, illetve segítsük az alkalmazkodást. Az alkalmazkodás kapcsán pedig meg kell vizsgálnunk azt, hogy melyik országok, melyik régiók szenvedtek különösen az elmúlt 30 évben az éghajlatváltozástól. És itt ez azt jelenti, hogy a pénzeket nem egyenlően kell elosztani, hanem azok a régiók és országok kell, hogy nyilván többet kapjanak, amelyeket jobban sújt az éghajlatváltozás. Éppen ezért a környezetvédelmi jogalkotás kapcsán az elv, a vezér elvünk továbbra is a az okozó, azaz a szennyező fizet elv kell, hogy legyen. Viszont jelenleg a kár okozó, vagy a szennyeződés okozóinak a hozzájárulása nem haladja meg az 50 ot a, általában a költségek fedezésében. Mivel kell még kiemelten foglalkoznunk? nyilvánvaló, hogy a biológiai sokszínűséget is számos veszély fenyegeti, eltűnnek fajok ez ellen is tennünk kell valamit. Azután a városok problémái, az urbanizálódás, ezek is szívügyünk, ez is szívügyünk kell, hogy maradjon, hiszen a városokban a jelenlegi problémák csak meg fognak sokszorozódni. Végig kell gondolnunk, hogy mindennek milyen hatása van a migrációs áramlásokra hiszen ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az ázsiak és az afrikaiak többek között az éghajlat változás miatt vándorolnak el Európába. Köszönöm szépen. Most átveszem az árnyék jelentés tevői szerepemet. Prodi úr, köszönetet mondok. Osztom az ön akáját, arra vonatkozólag, hogy ez a fehér könyv nem tükrözi a kihívás és a sürgős cselekvés kértését. Nem vagyunk felkészülve az éghajlat változása kellőképpen. Meg egyenlőre nem látjuk a mindennapjainkban és a termelési módozatainkban, és ezért nehezen tudjuk ezt megtenni. Nagyon fontos, hogy alkalmazkodjunk akár Európai Uniós törvénykezési szinten is. Nagyon fontos, hogy megfelelő szinergiák legyenek annak érdekében, hogy a különböző közös politikáink koherensek legyenek az éghajlatváltozás szemszögéből. Köszönöm szépen, Pródi úr, hogy a földek mentéséről is szól, az széndiokszid fogásról is beszél, ugyanakkor arról is beszél, hogy milyen módon tudjuk a talajt javítani, ugyanis a talaj minősége meg fogja mutatni azt, hogy milyen módon tudjuk fenntartható módon mezőgazdasági tevékenységet végezni. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy megemlítsük a mezőgazdasági biodiverzitást is, mert ez a mi alkalmazkodásunk egyik záloga. A tengereink, az óceánjunk nagyon fontos szerepet játszanak az éghajlat változástól, már jelenleg is a tengereket nagyon nagy ember által okozott fenyegetettség alatt vannak. A túlzott halászat, a szennyezés az mindenképpen befolyásolja a tengereket. Nagyon fontos, hogy megerősítjük és fejlesszük az ismereteinket, hogy kivizsgáljunk megfelelően a um, éghajlatváltozás társadalmi kihatásait, hogy milyen módon lehet -e bevonni a különböző társadalmi szereplőket, a társadalmat, a tudományt, nagyon fontos, hogy bevonjuk az ilyen stratégiák kidolgozásában. Megfelelő módon kell ezeket a stratégiákat kidolgozni a helyi szereplők számára. Nagyon fontos, hogy elmélyítsük az ismereteinket, és nagyon fontos, hogy kiemeljük azt, hogy milyen sürgős ez a téma. Nagyon fontos, hogy ne hagyjuk, ne pocsékoljuk el az rendelkezésre álló időnket, és nagyon fontos, hogy azonnal kezdjük el cselekedni. Vezekutnak adom meg a szót a zöldek csoportjától. And First... Köszönöm szépen. Mindenek szeretnék gratulálni Pródi úrnak az első jelentés tervezethez, ami szerintem nagyon jó és rávilágít olyan területekre is, amelyeknek kapcsán a bizottság csak nem kielégítően nyilvánít véleményt, vagy amelyeket elhanyagol. A fehér könyvben foglalkozik nagyon sok kérdéssel a bizottság, de nem teljesen világos az, hogy az alkalmazkodási stratégia mit jelent az európai szakpolitikák szempontjából. Ezek közül néhányat Pródi úr nagyon jól felvázolt. Ezeket szeretném kiegészíteni néhány újabb ponttal. Az első a környezetvédelmi hatásvizsgálat. Ez az egyik legfontosabb intézkedés, eszköz, amelyet alkalmazhat az Európai Bizottság. Kérdésem, hogy jelen pillanatban az Európai Bizottság kellően odafigyel arra, hogy a hatásvizsgálatok valóban kielégítően foglalkoznak eh, az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás kérdésével? mert a parlament választ vár. Azután az agrárpolitika adaptálása, ez az egyik kulcs eh, fontosságú szakpolitikai terület amikor a kap reformjáról beszélünk, az éghajlathoz való változáshoz való alkalmazkodást előtérbe kell helyeznünk a kap reform kapcsán is. A bizottság foglalkozik ezzel, de nem teljesen egyértelmű az, hogy mit gondol, mit ért ez alatt. A parlament egyértelművé kell, hogy tegye, hogy a kapreform kapcsán, a mezőgazdaságnak nyújtott támogatások kapcsán az ökoszisztémák fontosabb szerepet kell, hogy játszanak. Az ökológiai, agrár, környezetvédelmi megfontolások, vízgazdálkodás kérdése, talajerózió, ezekkel többet kell foglalkozni egészségügyi és szociális politikák kapcsán. Nos, az betegségek kérdésével nem foglalkozik kielégítő mértékben a fehér könyv, ezért ezzel ki kellene egészíteni. Egy konkrét kérdést is feltennék Pródi úrnak. A 17. pontban az biztosítási ágazatról beszél. Ez nem teljesen világos számomra, hogy mit ért ez alatt, ezért ezt konkrétan szeretném megkérdezni a rapportőrtől. A biológiai sokféleség kérdése, amivel elnökasszony is foglalkozott, kulcsfontosságú kérdés ez. De szeretném kihangsúlyozni, ha a Natura 2000 projektek finanszírozásról beszélünk, nem csak a tagállamok feladat ez, hanem az EU-nak is meg kell vizsgálni a finanszírozás kérdését. Végül a legfontosabb kérdés az, hogy milyen mértékben van szükség koordinált megközelítésre. Szerintem egyértelmű kell tenni, hogy szükség van az EU-ban koordinációra az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás kapcsán. Az irányelv összeférésében persze a tagállamok majd megteszik a dolgukat, de nyilvánvaló kell tenni, hogy szükséges egy európai irányelv elfogadása az alkalmazkodásról. És végül, ugye a fehér könyv és a következő három évet vetíti előre a költségvetési vitához kapcsolódóan, majd sok eszmecsere zajlik ebben a három évben itt az Európai Parlamentben is, de vannak kérdések, amelyekkel azonnal kell foglalkozni, hiszen már most sor kell, hogy megtörténjen, már most is alkalmazkodnunk kell a klímaváltozáshoz. A jelenlegi gazdaság élénkítési vagy konjunktúra programokban is foglalkozni kell az alkalmazkodás finanszírozásának a kérdés kérdésével, ahelyett, hogy ezt a vitát két-három évre elhalasztanánk. Ezért ezt a kérdést az Európai Parlamentnek fel kell vetnie. De még egyszer, Prodi úr, ez egy egészen kiváló jelentés, csak egy kicsit konkrétabbá kell tennünk, mint amennyire a bizottság fehér könyve konkrét lett. Köszönöm szépen. Kalanen úrnak adom meg a szót, parancsolja. Nincs itt, vagy igen? De igen. Köszönöm. Martin Callahan helyett, aki nincs itt, az ECR frakció nevében én szólnék hozzá. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Pródi úrnak. Szerintem ugyanaz az álláspontunk, mint több előtt előttem szólónak. Régóta beszélünk már az éghajlatváltozás hatásainak az enyhítéséről, de sokszor megfeledkezünk, elsősorban a bizottság feledkezik meg az alkalmazkodásról. Egyetértek, hogy az alkalmazkodással foglalkozó fehér könyv nem kielégítő, nem konkrét, és nagyon emlékeztet engem a kopenhágai csúcs találkozóra, amit majd a következő napi rendi pont lesz. Nyilatkozatok születtek az alkalmazkodásról, minden konkrét eredmény nélkül és úgy gondolom, hogy a jövő feladata lesz, a következő hetek és hónapok feladata lesz az, hogy az alkalmazkodással kapcsolatos menetrendet kitöltsük, tartalommal töltsük meg. Köszönöm. Avant de passer la parole à Laura. Rendben, mielőtt megadtam a szót a következő hozzászólóhoz, elmondanám, hogy egy Mm, parlamenti televízió van a teremben. Úgy gondolom, hogy semmilyen ellenvetés nincs, de ezt meg akartam osztani önökkel. Megadom a szót Begdobán asszonynak. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni azokhoz a kollégáimhoz, akik eddig hozzászóltak a vitában, és én is köszönöm Pródi úrnak, hogy elkészítette ezt a jelentéstervezetet. tervezetet. Ez kezdi egy kicsit tartalommal kitölteni, rá rakni a csontra a húst, úgymond, a bizottsági fehérkönyv kapcsán, és erre nagy szükség is van. A kiinduló pontom ugyanaz, mint eh, ami már elhangzott. Eh, nem csak a gazdasági, gazdasági gazdaságénkétési program, hanem a 2020-as célkitűzés kapcsán is világosá kell tennünk, hogy mik a következő lépések az EU politikájában. És szerintem nem elég világos ennek a felvázolása a fehér könyvben, hogy pontosan ez a folyamat hol indulna el, és mennyire fontos annak biztosítása, hogy az alkalmazkodás és a hatások enyhítése is központi szerepet kapjon abból a szempontból is, hogy eh, hogyan vizsgáljuk meg a folyamat, a szakpolitikák továbbfejlesztésének az egyes lépéseit. És itt nem csak a finanszírozásról van szó, de természetesen arról is a 26. és a 27. pontban nagyon világossá kellene tennünk azt, hogy mi lesz ez a folyamat aminek a kapcsán az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kérdésköre már a következő költségvetési egyeztetések középpont egyik nagyon fontos kérdése lesz. Van itt egy lista arról, hogy melyek, melyik szakbizottságok készítenek véleményt. Ebből is kiderül, hogy az alkalmazkodásnak a szakpolitikák milyen nagy körére lesz hatása. A finanszírozás szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából a, a mezőgazdaság, a regionális politika mellett, vagy ahhoz kapcsolódóan különösen fontos az alkalmazkodás finanszírozásának kérdése. Meg kell világítanunk azt is, hogy a jogokkal kapcsolatosan mi a helyzet, ha a vízellátásra gondolunk, kinek van joga a bizonyos vizekre, vagy többen felvetik azt, hogy mi lesz, milyen hatással számolhatunk az éghajlat elől menekülő bevándorlók problématikája kapcsán. Ebben a szakbizottságban a múltban sokat foglalkoztunk azzal, és ez most Kopenhága kapcsán mindig újra fel fog bukkani, tehát, hogy az EU-n kívül milyen segítséget kell adni a legszegényebb, a leginkább sebezhető országoknak. Ezzel is foglalkozni kell ebben az anyagban, és a fehérkönyvben is, és a jelentésben is. Tehát a jelentés világítson rá arra, hogy a fehér könyv ezt milyen módon kezeli. Pródi nagyon helyesen ír arról, hogy a tagállamok is kell, hogy támogassák. A tagállamok és a fejlődő országok kell, hogy például részesüljenek az ETS-ből befolyó bevételekből, de ezt jobban ki kell emelni, hogy a sebezhető, illetve a szegény országok kell, hogy támogatást kapjanak. Majd az eszmecsere során még nyilván többször hozzá fogunk szólni. Most ma délelőtt ennyit szerettem volna elmondani, nem akarom megismételni azt, amit a kollégáim már elmondtak. Köszönöm szépen, Debren asszony. Anna Rosbachnak adom meg a szót. Hát Köszönöm szépen, elnök asszony többi kollégákhoz hasonlóan én is több konkrétumot szeretnék látni. A fehér könyvben is, és ebben a jelentésben is eh, elemzésről esik sok szó, de eh, kicsit háttérbe szorul a gyakorlati megvalósítás. A vízzel szeretnék először foglalkozni. Víz nélkül nincs élet. Prodi úr azt írja, hogy csökken a csapadék. Nos, ez csak az EU bizonyos részeire igaz. Az EU-nak vannak olyan része is, ahol arra kell számítanunk, hogy egyre több lesz a csapadék, eső és hó formájában egyaránt. Ezért rendkívül fontos az, hogy konkrét kapcsolódási pontokat találjunk. Dél-Európát védeni akarjuk a túl sok csapadéktól, itt talán az erdősítés lehet jó. Más Európa más részein, Észak-Európában pedig talán magasabb gátakat kell építeni és az EU belső vizeinek a hálózatát is jobban kellene használnunk, gondoljuk például az Oderára, hiszen nagyon sok az árvíz, a megnövekedett csapadék mennyiség mellett ez bekövetkezett már a múltban is, árvizek. És ezért a tagállamoknak és az EU-nak is programokat kell készítenie. Reális és gyakorlati intézkedések meghozatalát kell lehetővé tenni ilyen esetekre. Anna Hosbach. Köszönöm, Anna Hosbach. Arsenis úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Thank you very much, Mrs. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak rendkívüli jelentősége van a társadalmaink fenntarthatóságának szempontjából is. Szeretnék gratulálni Pródi úrnak a kiváló munkához. Ő azon kevesek egyike, akiknek valóban nagyon integrált és megalapozott véleménye van a, erről a problematikáról, és valóban integrált megközelítést alkalmaz. A sokszínűség kapcsán üdvözlöm azt, hogy az ökoszisztémákkal és a biológiai sokszínűséggel hangsúlyosan foglalkozik a jelentés. Aktualizálni kellene az EU erdészeti stratégiáját ezt a bizottság javasolja. Ki hangsúlyozza azt is, hogy a madár és a habitat irányelvet, a víz keret irányelvet meg kell valósítani, ugyanúgy, mint a tengerészeti e, keret e, irányelvet. A különösen védett e, területek megőrzése érdekében és ez is az alkalmazkodás kapcsán prioritás kell, hogy legyen. Támogatom azt is, hogy a bizottság azt javasolja, hogy a Natura 2000 helyszínekkel kapcsolatban legyen egy új stratégia. Az alkalmazkodással kapcsolatos politikák mainstreamingje, mm, tehát az, hogy a bevándorlás, a biztonság és minden szakpolitikába ezek szervesen beépüljenek, szintén üdvözlendő. És ez nagyon fontos az EU, mint a világ többi térsége számára. Ezért a kereskedelem és a nemzetközi kereskedelmi tárgyalásokba is szervesen be kell, hogy épüljön az alkalmazkodás gondolata. Regionális alkalmazkodási stratégiák kapcsán egyetértek az előttem szóló azon megjegyzésével, hogy itt különböző szintű finanszírozásra van szükség a különböző régiókban, annak függvényében, hogy mire van, melyik régiónak van, térségnek van nagyobb segítségre szüksége. A nem tehetünk úgy, mintha nem létezne az éghajlat változás, és a sok tekintetben még úgy érezzük, hogy a halászat és más területen a business as usual, mintha minden ugyanúgy történne, mint eddig. Ez nem mehet így tovább. A finanszírozás, a foglalkoztatás, az erőforrások szűkössége, miatt kell mindenképpen kiértékelnünk különböző lehetséges forgatókönyveket, a szociális párbeszéd erősítése mellett. Végül felül kell vizsgálnunk a meglévő jogszabályokat. A verseny területén eh, jelenleg létező jogszabályokat, és eh, el meg kell szüntetni a rosszul alkalmazkodó ágazatok eh, hibás támogatását. Speaker. Köszönöm szépen, Linna meg Elven a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek, egyetértek nagyon sok mindennel abból, ami elhangzott, és köszönöm Viktória Pródinak ezt a kiváló jelentést, ami nagyon sok kérdéssel foglalkozik. Tudom, hogy terjedelmi korlátai vannak, tehát nem írhatott be mindent ebbe az egy jelentésbe a bizottságtól is több részletet várnánk, de hát ahogy a Mitor is elmondta, ez csak az első tervezet, és majd a többi részlet jön, ahogy előre haladunk a programozási időszakban. Talán megismételném Vitor egyik bizottsághoz feltett kérdését. A halászati és a mezőgazdasági politika kapcsán rögtön, megértékel, rögtön kiértékelésre kerül ezeknek az éghajlatváltozásra gyakorolt hatása. Kvitan is említette azt, hogy a kereskedelmi politikába is bele kellene építeni az alkalmazkodási politikát. Tehát nem kéne ezt úgy mindenhol szinte automatizmussá tenni, hogy épüljön be az alkalmazkodási politika el kell gondolkoznunk a halászat, a mezőgazdasági politika kapcsán, hogy milyen hatással lesz az alkalmazkodás politikájának ezekre a területekre. Az általános bevezetőben szó van arról, hogy milyen előnyei vannak a zöld munkahelyek teremté, létrehozása kapcsán az alkalmazkodásnak. Tehát nem csak negatív, nem csak költségvonzata van az alkalmazkodásnak, hanem javul az infrastruktúra és az alkalmazkodás sok tekintetben pozitívan befolyásolja az életünket. Köszönöm szépen, Ereszte Rossi. Köszönöm szépen, először is tudomásul veszem Prodi képviselő úr jelentéséről, és amelyben ő támogatja a fehér könyvet, teljesen ellentétesen úgy, mint ahogy korábban ez a szakbizottság megszavaz. Korábban megtámadtunk egy határozatot, és abban azt mondtunk, hogy Európának törödnie kell a fejlődő országokkal, mindenképpen a kibocsátások csökkenését kell előirányoznia, akkor is, hogy a nemzetközi egyezmények erre nem kötelezik. Julainen azt mondta, egy olyan szöveget szeretett volna, amit a COP15-ösnél úgy döntöttünk, hogy semmit nem ér. Most egyetértés van, és a fehér az szerepel, hogy az üvegházhatást előidéző gázak csökkentésének a 20%-a 90 es adatokhoz képest, ez lehet növelni 30%-ra, amennyiben van egy nemzetközi egyezmény, amelyik a iparosodott országokat is magában foglalja, és ezek az iparosodott országok vállalják azt, hogy csökkentik ezeket, miközben jól felmérhető mérési technikákat is kidolgoznak. Tehát örülünk, hogy Prodi kollega támogatja a bizottság fehér könyvét, annak ellenére, hogy korábban ezzel ellentétes véleményt szavaztunk meg. Egy dologra szeretnék fölhívni a figyelmet, mint szerepel a fehér könyvben és Prodi kollégának a jelentésében. A kvótákról van szó. Mi nem ellenezzük az ilyen jellegű kezdeményezéseket Ráadásul ezeknek az a célja, hogy csökkentsük a kibocsátásokat. A mi problémánk az, hogy ez az új pénzügyi eszköz egy spekulatív buborékká terebélyesedik, és néhány éven belül óriási problémákat okoz a gazdaságnak, mert összekötni a pénzügyi eszközeket, és ezek lehetnek befektetési alapokat, vagy mármilyen más jellegűek, és ezeket kibocsátási csomagokká alakítani, ez eléggé veszélyesnek tűnik. Mi nem azt mondjuk, hogy nem. Mi azt mondjuk, találjunk, keressünk egy megoldást, vagy a bizottságot felkérjük arra, hogy keressen egy bizottságnak, és legyen egy nagyon szigorú ellenőrzés azok fölött, akik az ATS kvóták fele törkednek egy olyan ellenőrzés, amelyik megfelelő módon garanciákat ad az országoknak, illetve a befektetőknek. És itt még egy dolgot szeretnék mondani. A fehér könyvvel kapcsolatosnak Rosbach kolléganő is rámutatott, hogy nem igaz az, hogy csökkent helyeken a csapadék egyszerűen megváltozik, más helyeken egyre nagyobbak a csapadékok, máshol csökken, de az össz csapadék mennyiség Európában az növekedett, nem csökkent. Természetesen ez változó módon történik, más, hogyan oszlanak meg a csapadékok a különböző területeken, máshogy, mint korábban. Tehát ez egy változást, amit mindenképpen be kell vezetni Pródi kollégának. Utolsó megjegyzés, szerintem nagyon fontos, mégpedig az indoklásban, még mindig Prodi anyagáról szólok, tehát az indoklásban figyeljünk oda, amikor olyasmit írunk, ami félreértelmezhető. Ő természetesen tapasztalt azokat a szörnyű árvizeket, amelyek voltak Olaszországban. Sajnos a legtöbb esetben az árvizek túl magas csapadéknak köszönhető nagyon rövid idő alatt. A mi folyóink nem tudták ezt a csapadék mennyiséget levezetni, legalábbis Olaszországban, nagyon sok hidat elvitt az áradat, és az újjáépítésnél figyeltek arra, hogy nagyobb, a, nagyobb legyen az áteresztő képesség. Tehát lehetővé kell tenni a folyamoknak, hogy na magasabb mennyiségeket vezessenek le. De abban az esetben, hogyha nagyon nagy esők vannak, akkor oda kell figyelni, hogy a folyók a megfelelő sebességgel vezessék le a vizeket. Más körülmények között ugyanis szükséges az, hogy lassabban vezessék le a vizeket. Rendben van, ez pozitív dolog is lehet, amikor nem esik az eső, akkor visszatartani a vizeket, hogy ne folyjon le olyan gyorsan. Ugyanakkor ez óriási problémákat okoz, amikor nagyon rövid idő alatt nagyon nagy csapadékmennyiség esik. Dankeschön. Köszönöm szépen. A folyók esetében mindenképpen szükség van arra, hogy legyenek tároló rendszerek, hiszen hogyha nem tudjuk megfogni a vizet, akkor sok esetben a víz romboló. Krista Klász. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Bródi eh, kollégának a jelentést. Nagyon jónak találom azt, ahogyan felépítette a jelentést. Ugye először egy tudás alap létrehozására, megteremtéséről beszél, valóban ezzel kapcsolatban még nagyon sokat tennivaló. Ezt követik azok a kérdések, amelyeket még tisztázni kell. Ezt ki lehetne egészíteni azzal, hogy hogyan lehetne az innovációt erősíteni és jobban felhasználni annak érdekében, hogy ahogyan a véghajlata kapcsolatos vita során is sokszor beszélünk a megvalósításról, tehát az innovációt hogyan lehetne felhasználni ahhoz, hogy jobban tudjunk alkalmazkodni az változáshoz. Ugyanis ha innovatívak vagyunk, akkor általában is jobban tudunk gazdálkodni az erőforrásainkkal, és nem pocsékoljuk el az erőforrásokat. Ami a mezőgazdaság kérdését illeti két pont foglalkozik ezzel, és egyetértek azzal, amit Linda meg Evans mondott az előbb. Nagyon fontos, hogy itt is tovább menjünk, és objektív számítási módszereink legyenek. Tudományos megközelítésre van szükség ugye a másik pontban említettük a tudás alap megteremtését, de először létre kell hoznunk számítási modelleket. A mezőgazdaságnak nem csak outputja van, hanem inputja is van, és nekem kicsit hiányzik ezeknek a számításoknak az alapja egy tudós sem dolgozta még ezt ki. Nem szabad a gyermeket a fürdővízzel együtt kiönteni, tudományos felismerésekre kell alapozni a munkánkat. A tanulja kapcsolatban itt egy pont foglalkozik ezzel Pródi kollega jelentésében, valóban én is azt mondom, hogy szükség van egy talajvédelmi irányelvre, egy olyan irányelvre, aminek kapcsán azért megoszlanak a vélemények a tekintetben, hogy mit kell, hogy tartalmazzon ez az irányelv. És egyáltalán lehet ezzel kapcsolatban európai felelősségről beszélnünk. Itt már az elveket is vitatni lehet, hiszen a tagállamok ki a felelősség és a hatáskör a talaj védelmével kapcsolatban. Itt talán utalhatnánk a talaja kapcsolatos infrastruktúrára és arra, hogy a tagállamoknak különösen nagy a felelősség kötelezettsége a tekintetben, hogy megőrizzék és az egészséges környezet eh, számára használható állapotban tartsák a talajt. Talán más megközelítés kellene ehhez a ponthoz azután eh, abban a pontban, ahol a talaj romlásról van eh, szó, nos az infrastruktúrával is ezt összefüggésbe lehet hozni, hiszen erre különösen oda kell figyelni. Összességében az a véleményem, hogy jó jelentés fog elkészülni, ami majd hozzásegít minket ahhoz, hogy egy lépéssel tovább tudjunk haladni. Köszönöm szépen, Richard Széber. Köszönöm, elnök úr. Vittorio Prodi a tudomány embere, és szerintem is egy nagyon jó jelentést készített el. A fehér könyvet azért úgy tekintsük, hogy az egy fehér könyv, az csak a vitáknak az alapja, itt még nem szabad túl sok konkrétumot megkövetelnünk, ez még nem egy jogszabály, hanem csak azt a szélt szolgálja, hogy ennek alapján elinduljon egy vita. Fontos az a, annak megemlítése, hogy még sok tudományos adatra van szükség. Itt mindig meg kell próbálnunk a legfrissebb információk alapján eljárni, akár a műholdas adatok értékelése, értékelésére hagyatkozni. Orest Rossi kollega említette, hogy a víz problémával kapcsolatban nagyon eltérőek a nézetek. És pont ez az éghajlatról folyó vita egyik legnehezebb része a vízháztartásra gyakorolt hatásait az éghajlatváltozásnak nagyon nehezen tudjuk még pontosan értékelni, és könnyebb az emberre gyakorolt hatásokat. Ezt a részét még javítani kellene a jelentésnek, és konkrét javaslatokat is ki kellene dolgozni. Egyetértek azzal, hogy eh, Kína a legnagyobb eh, széndiokszid kibocsátó mm, kicsit eh, ingadozik, hogy mennyire ismeri el az IPCC megállapításait. Most hivatalosan is elhangzott, hogy az éghajlat csomag adatai azért tudományos szempontból talán mégis megkérdőjelezhetők, azaz nem megkérdőjelezhetetlenek. Itt lehet, hogy Kína le fog, be fog fékezni, naívak lennénk, hogyha ezt a, a valóságot nem látnánk, és az Európai Uniónak éppen ezért konkrét javaslatokkal kell előállnia. Vitoriot kérném, hogy talán a következőt még vegye be a jelentésbe. Az éghajlatváltozás egy jellemzően egy több területet lefedő kérdéskör. Egyrészt befolyásolja az ágazati politikákat, és azután az ágazati szakpolitikák is befolyásolják visszafelé magát az éghajlatváltozást. Tehát itt van egy oda-vissza hatás, és ezt külön kell választani annak érdekében, hogy a következtetéseket, amikor lefordítjuk konkrét intézkedésekre, akkor világos legyen, hogy miről beszélünk. Ezt talán erősíteni lehet az anyagban. Azután az ellenfelekről, a klímaváltozás ellenfeleiről is szó van. Szerintem az mindenki elhiszi, hogyha 2050-ben arra számíthatunk, hogy 9 milliárdra nő a föld lakossága, akkor sokkal hatékonyabban kell gazdálkodnunk az erőforrással. Még azok is, akik az elméletet vitatják, azt hiszem azt elismerik, hogy eh, kimerülőben vannak a foszilis eh, energiaforrások, és ezért eh, azonnal, vagy hát akut módon kell már végre cselekednünk. Európa mutathatja meg azt a többi régiónak is, hogy mi a helyes irány. Mindenképpen szükséges tehát az, hogy minden erőfeszítést megtegyünk a megújuló energiák, az energiahatékonyság növelése tekintetében, hogy a világ ezt a problémát meg tudja oldani. François Grostet. President. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok dolog hangzott el a fehér könyvről, és a jelentés amelyet vit Vittorio Prodi dolgozott ki. Ez egy nagyon hasznos fehér könyv ahhoz, hogy megtaláljuk, melyik intézkedéseket kell bevezetni ahhoz, hogy alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz. Nagyon sok dolog hangzott el, és nagyon sok dolgot mondott el Vittorio Prodi. Van mint mindazonáltal egy akája. Mégpedig látjuk, hogy milyen Problémáink vannak a talaj irányelvvel, mivel hogy a tanács blokkolja ezt az irányelvet. Nagyon sok dolog fog majd jönni a fehér könyv után, urbanizációs tervek, e, építési engedélyek kiadása és egyéb intézkedések fognak ebből megszületni különböző területeken, és azt mondom, hogy ott mindig a tanács kénye kedvére leszünk utalva, mint ahogy a talaj irányelvel kapcsolatosan. Nos, talán erősebben kellene hatni annak érdekében, hogy amikor a strukturális alapról van szó, megfelelő módon képviseljük az éghajlatváltozás kérdését, annak érdekében, hogy a tanács is belássa, hogy szükség van az ilyen intézkedésekre, hogy alkalmazkodjunk az éghajlatváltozáshoz. Mert hogyha a strukturális alapoknál elmondjuk az, hogy mindenképpen figyelembe kell venni ezeket az alkalmazkodási intézkedéseket, akkor már tudunk hatni a tanácsra, hogy ők is komolyan vegyék ezeket az intézkedéseket, amelyekre rámutat Prodi úr. Látjuk, hogy a tanács blokkolja az intézkedéseinket, a kezdeményezéseinket, nagyon sok idő megy kárba, így olyan irányelveket hozzunk meg, amelyek mindenképpen bevonják a területen élőket, és nagyon fontos, hogy ne legyen ezzel kapcsolatos semmilyen blokk, mert kiváló ötletek születnek, de amik amikor ezeket alkalmazni akarjuk, akkor mindig belevoltunk a tanácsba. Sí. Um, Karin Kadenbach. Karin Kadenbach. Köszönöm szépen. Én is meg szeretném köszönni Pródi kollega munkáját. Két további észrevételem volna. Egyrészt a hármas és a négyes pontra utalnék, és itt az oktatás, a képzés politikai területére is kiterjeszteném ezt. Meg vagyok róla győződve, hogy a kutatási fejlesztési intézkedések az érdeklődők kiskörében kerülnek eh, befogadásra, és úgy gondolom, hogy a környezetvédelem és az éghajlatvédelem területén csak akkor léphetünk előre, hogyha a lakosság széles körében megértésre találnak a kérdések. Ezért tehát úgy gondolom, hogy mindig szükséges a kísérő információ kampányak folytatása, amelyekkel a végrehajtás során kísérnénk a lakosság irányába zajló programokkal kísérnénk a végrehajtást, és így élesztenénk fel a lakosságban, különösen a fiatalokban az érzékenységet a kérdések iránt. Másodszorban. Pródi kollega beszélt az infrastruktúráról, de én konkrétabban szeretném ezt látni, mégpedig úgy, hogy a szállítás, a közlekedés és a mobilitás területéről szólnánk, hiszen ha ezen a területen nem hívjuk fel a figyelmet, akkor az éghajlatváltozás ügye sem lehet sikeres. Köszönöm. Köszönöm szépen. Megadom a bizottságnak a szót. Kíváncsian várjuk, mit szólnak hozzá a kérdéskörhöz. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm Pródi professzornak ezt a kitűnő munkát, amelyet végzett, és persze köszönöm a kérdéseket és az észrevételeket, amelyeket a szakbizottság tagjaitól kaptunk. Nos, egy sor kérdés merült itt fel, és Igyekszem ezek közül a legfontosabbakat kiemelni. Melyek voltak ezek a kérdések? Az EU alkalmazási dimenziójára vonatkoztak a kérdések. Nos, a fehér könyv elismeri, hogy az éghajlatváltozás kihatásait a helyszínek, a lokációk határozzák meg, és az intézkedéseket helyi és regionális szinten kell meghozni. Ezen felül teljesen világos EU dimenzió is felmerül a térségben, e kérdéskörben, hiszen sok intézkedés hatása, különösen a vízre vonatkozó és a biodiverzitásra vonatkozó intézkedések határokon átnyúló jellegűek, itt tehát a szolidaritás kérdése is felmerül a régiók között, hiszen a hatások is eh, kihatnak több régióra. Vannak olyan ágazatok, amelyek nagyon integráltak az EU szintjén, ahol az administratív menedzsment változása helyesebb volna EU szinten, helyesebb volna EU szinten ezt végrehajtani, mint 27 tagállam szintjén, és természetesen megemlítendő még a költséghatékonyság teljes kérdése, mondjuk a kutatás vagy a tudás alap területét említem, hiszen itt helyesebb egyszer az EU szintjén felhasználni a pénzt, mint 27-szer a 27 tagállamban. Nos, a fehér könyv elismeri, különösen a hatástanulmány elismeri, hogy a hatástanulmányok a biodiverzitásban és a víz gazdálkodásban való változásokra vonatkoznak, illetve a talaj felhasználás változására. És hogy felmerül a vulnerabilitás, a sérülékenység csökkentésének igénye. Fontos tehát, hogy az ökorendszerek, az ökoszisztémák és a vízszisztémák ellenálló képességét növeljük, és ugyanakkor alacsonyabb költségen biztosítsuk az éghajlatváltozást, eh, nem a hagyományos mérnöki eh, megoldásokkal, hiszen ezek nagyon drágák. A fehér könyv elismeri, hogy nagyon nagy tudás hiány jelentkezik, sok mindent tudunk, de sok mindent még nem tudunk. Ezért a fehér könyv azon gondolaton nyugszik, hogy eh, azon területeken, ahol biztosak vagyunk benne, hogy mit kell tenni, felléphetünk, említem ezek közül például az árvíz irányelvet, amely felszólítja a tagállamokat, hogy árvízvédelmi terveket dolgozzanak ki. Finanszírozási intézkedések is működnek, mind az agrár, mind a regionális költségvetésekből lehívhatók pénzeszközök az éghajlatváltozás kiigazítására, vagy a víz hatékonyság felhasználására, az irrigáció, vagy a öntözés kérdésére. Hogyha a tagállamok tehát úgy gondolják, hogy ez prioritás rendelkezésre állnak pénzeszközök. Másrészt vannak területek, ahol nem látunk tisztán. Ahol tehát átfogóbb intézkedésekről kell majd dönteni egy későbbi időszakban, ezért mondjuk azt, hogy egy átfogóbb stratégiára teszünk javaslatot, mégpedig 2010-ben. Az innovációról több kutató képviselő beszélt. Fontos, hogy az adaptáció kérdésével hogyan bánunk, milyen megoldásokat találunk, az EU kutatás és fejlesztési politika persze hozzáadott értékkel gyarapíthatja ezt a területet a kutatási keretprogramok területén. Egy clearing mechanizmust is kidolgozunk Pródi úr véleménytervezetében szerepel egy eh, figyelmeztetés, hogy ne párosítsuk, ne hozunk létre duplikatív vagy párhuzamos rendszereket a meglévő rendszerekkel, de a bizottság ragaszkodik hozzá, hogy létezzen egy clearing elszámoló rendszer, biztosítandó, hogy azoktól, akik rendelkeznek az információval, eljusson az információ azokhoz, akik nem rendelkeznek vele. Vannak tagállamok, amelyeknek megvan a saját információrendszerük, másoknak azonban nincsen. Őket el kell látni információval. A fejlődő országok kérdése is felmerült. A fehér könyvnek nem ez a fő figyelmének fő fókusza, de a Kopenhágaihoz vezető út közleményei során kitértünk erre a kérdésre is, és a 2,4 milliárd euró, amely az adaptáció céljait szolgálja, itt is felmerül. Javaslat hangzott el arról, hogy az éghajlatváltozás területére kiterjesszük a környezetvédelmi hatástanulmányokat. Azt hiszem, ez egy picit későn van. Mondok egy példát. Mondjuk egy gátat akar valaki építeni. Ahhoz, ehhez környezetvédelmi hatástanulmányra van szüksége, de hogyha az ember úgy döntött, hogy megépíti a gátat, akkor el is döntötte, hogy hova építi ezt. Az éghajlat hatástanulmány mondjuk azt vizsgálná meg, hogy van-e itt elég víz, de hát az ember nem akar hatástanulmányt csinálni, egy, készíteni egy olyan eh, helyen kialakítandó gátról, amely eh, helyen nincsen 50 múlva víz. Tehát mindenképpen a végrehajthatósági tanulmány előfeltételezi a környezetvédelmi tanulmányt. Persze, éghajlati tervekre és infrastruktúrára szükség van, és persze a fehér könyv beszél ezekről a kérdésekről, mondanom sem kell. Ezen felül a állatbetegségek, az állatjárványok kérdéséről is egy észrevételt tett valaki. Az egyik a fehér könyvet kísérő dokumentum említette ezt a kérdést, ez a dokumentum valóban szólt a növényegészségügy és az állategészségügy kérdéséről. Ezeket a kérdéseket a bizottság mindig nagy figyelemmel követi nyomon. Azután egy EU adaptációs irányelvre való ö, javaslat ötlete vetődött fel. A bizottság úgy gondolja, hogy túl korai az időpont megfontolni, hogy szükség van erre az irányelvre, illetve egy irányelvre van-e szükség. Azután a finanszírozás kérdéséhez többen szóltak hozzá. Nos, a fehér könyv akkor jött létre, amikor a finanszírozás kérdése változó cél volt. Nem volt egy fix pont, amihez igazodhattunk volna. Az ICS um, bevételeit lehetne, ez a fehér könyv egyik válasza, alkalmazni az adaptációs alapra, de már a meglévő finanszírozási rendszerekről is beszéltem. A finanszírozást persze a pénzügyi perspektíva és a költségvetés áttekintése kontextusában kell megvizsgálni, de a kollégium fogadta magától értetődően el ezt a bizottsági anyagot, a biztosok kollégiuma, de a biztosok kollégiuma a költségvetés áttekintése és a pénzügyi perspektívek kialakítása előtt nem akarta megelőlegezni, hogy milyen finanszározási mechanizmus alapján lehet az adaptációt működtetni, finanszírozni. Tehát ilyen módon azt hiszem, hogy a bizottság költségvetés áttekintése után a kérdésre vissza kell térni a helyreállítási terv, a recovery plan-re vonatkozó tervek, javaslatok is elhangoztak, melyeknek lényege, hogy az adaptációt a tagállamok hajtsák végre a recovery plan alkalmazása során. És persze az Európa 2020 azóta került megfogalmazásra. A mainstreaming is nagyon fontos, ami azt jelenti, hogy minden szakpolitikát áttekintünk e kérdések szempontjából. Barózó elnök pedig bejelentette, hogy nagy áttekintést fognak lefolytatni minden szakpolitika területén, megvizsgálandó, hogy mennyire állják meg a helyüket az éghajlatváltozásból eredő kihívások tükrében fényében, és ez alapján értékeljük a különböző közösségi szakpolitikákat. Köszönöm elnök úr. Köszönöm Péter Gemetov, a bizottság észrevételeit hallottuk. Vittorio Pródinak adom meg a szót, ha lehet, nagyon lassan, mert kevés időnk van a következő napi rendi pontra, a jelentéstevője a szó. Köszönöm, elnök úr. Nos, egyértelműen nem fogok tudni válaszolni minden egyes elhangzott javaslatra, kérdésre. Mindazonáltal köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak a hozzájárulását. Figyelembe fogom venni őket. Nagyon konkrét és részletes módon. Először is. El szeretném mondani, hogy a, mi a terület fenntartás illeti, miért volt, miért foglalkoztunk azzal, hogy minél gyorsabban folyjon le a víz. Úgy gondolom, hogy az változással és a csapadékok nagyobb intenzitása miatt, illetve a száraz időszakok hosszának megnövekedésével át kell gondolni ezt a filozófiát, lehetőleg minél hosszabb ideig meg kell tartani a vizeket ott, ahol megjelenik a csapadék. Ezáltal meg tudjuk előzni a földek erózióját, illetve a, a talajvíz feltöltődését is meg tudjuk akadályozni, mert jelenleg ez csökken, mivel hogy csökken a havazás. A havazás ugyanis egy nagyon fontos szerepet játszott a talajvíz szintjének fenntartásában. Tehát át kell gondolni a területnek minden egyes négyzetméterét annak érdekében, hogy ezt az eredményt elérjük. Rendkívül költséges dolog, ugyanakkor csak akkor lesz kivitelezhető, hogyha a talaj fenntartása mellett oda figyelünk az megújuló energiákra és figyelünk. A biomasszára gondolok konkrétan, és az apró vizesések energiájának is a hasznosítására kis patakokban Rossi kollégának válaszolok. Én itt arról beszélek, hogy a víz megtartásának a növelését. Szeretném annak érdekében, hogy a hirtelen csapadék vízfolyásokat megelőzzük. Én tehát arra gondolok, hogy egy átfogó rendszert építsük föl, annak érdekében, hogy koncentráljunk a talaj fenntartására, kezelésre, amelyik abszolút módon szükséges az éghajlat változás korában. Néhány konkrét kérdés is felmerült, például a biztosított társaságok bevonását illetően. Itt egy olyan helyzetről van szó, amikor a kockázat változik, és nagyon gyorsan, és a biztosító társaságok nem tudják még értékelni a kockázatot, és ezért nem tudnak hozzájárulni. És ezért a magánszektor nem tud szerepet vállalni ennek a problémának a kezelésében, a katasztrófák esetén szükséges tehát, hogy legyen egy együttműködés, legalábbis már a kockázat fogalmának a megítélésében is szükséges ez az együttműködés. Vissza kell térni tehát erre. A források egyik részének az RTS e mechanizmusból kell, hogy származzon, tehát a kibocsátások cseréjéből kell, hogy származzon, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez ne legyen spekulációnak a szintere. Nagyon fontos, mert látjuk, hogy a pénzügyi eh, kockázat, kockázatok, túlszott vállalás, odáig vezetett, hogy eh, ez a válságidőszak kialakult. Nos, azok, akik részt vesznek a kibocsátások cseréjében, azok érdekeltek legyenek a kérdésben, és ne csak spekulatív célokkal végezze ez. A korlátozást, amit korábban, amit nemrég bevezettek a spekulatív műveleteknél azt hiszem, hogy mérvadó lehet. Nem akarom az időt rabolni a következő napi rendi ponttól, ezért nem beszélek tovább. Ugyanakkor feljegyeztem a hozzászólásokat, és mindegyiket megpróbálom beépíteni a javaslatban, a melyet majd elterjesztünk itt. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr. Danke, Vittorio. Vittorio Pródi, köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos jelentés. Igazodás az éghajlatváltozáshoz, ez egy nagyon átfogó téma, és intenzíven is kell foglalkoznunk ezzel. A módosító indítványok beadásának határideje február 12 délben, és már a márciusi plenárison szavazunk is a jelentésről. 17-es napi rendi pont, az ENSZ Kopenhágai éghajlatváltozási konferenciára delegált Európai Parlamenti Küldöttség jelentése. A konferencia tartalmáról és eredményéről már eszmét cseréltünk. Megkapták a jelentést, melyet a titkárság megkapott, és delegáció vezetőként azt mondhatom, hogy a parlament igen elkötelezett volt a klímakonferencián. A hivatalos delegáció 15 tagból áll, de összesen 75 képviselő volt jelen a két hét alatt Kopenhágában, és részt vettek a sok száz, hanem sok ezer vitán, beszélgetésen, kis konferencián. Nagyon jónak tartom, hogy az Európai Parlament világosan hitettett eh, az ügy fontossága mellett, különböző szakbizottságokból jöttek, vettek részt. Persze, ennél nagyobb a csalódottság, hogy végezetül ilyen szegényes eredményt értünk el. A kopenhágai feltételek igen nehezek voltak, minnyien hallottunk erről, tudtunk erről, de a titkárság kitűnő munkájának köszönhetően privilegizált állapotban voltunk, a Bella Centerhez használhattuk Bella Centert, és az EU pavilonban is dolgozhattunk. Az Európai Parlament, tehát itt is egy szobát kapott, ezért hálával tartozom az EP, tehát a Parlamenti Információs Bürónak, hivatalnak Kopenhágában, valamint az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek, Az EU koordinációs találkozó során a kérésünket, hogy részt vegyünk az EU koordinációs ülésen, ahol a bizottság és a tanács egyeztette, elutasították, ez nagy csalódottságot okozott számunkra. Az intézményközi megállapodás irányában megfogalmazott elvárásunk innen ered, mielőtt elfogadjuk a Barózó Bizottságot. A következő két hétben a jövő számára tisztázni kell az együttműködés lehetőségét. A Lisszaboni szerződés megerősíti a parlament pozícióját, és nem szabad, hogy másodosztályú intézményként tekintsenek ránk, hanem úgy kell bennünket is kezelni, mint a tanácsot. Sűrű program volt, Kopenhágában ez a parlamentekkel való bilaterális találkozót nagyon fontosnak tartottam. Kína, India, Brazília, az Afrikai Unió és a különböző szigetállamok említendők a partnereink között a munkacsoportok is jól működtek, jó ötlet, ötlet volt ez, hiszen itt a különböző súlypontokat és eh, érdeklődést hangsúlyozni lehetett. A sajtó munka némiképpen nehézkes volt. Sok üzenet elveszett. Karl Heinz Florenz a szállodában adott sajtótájékoztatót hiszen hogyha egy, ez nem volt jó ötlet, mert hogyha valaki a Beller Centerben volt, akkor nem utazott ki a városon kívüli szállodába. Végezetül nem voltunk igazán jelen, szóval összességében a média munkánkat ö, javítani kell. Sokan jelentkeztek. Azt mondanám, hogy két-két és fél percben adom meg mindenkinek a szót. Karl Heinz Florenz, a társelnök, akinek persze nagy köszönettel tartozom. 20 jelentkeztek, tehát kérem, hogy két-két és fél percben fogja össze magát, fogja össze mondandóját. Köszönöm szépen! megpróbálom és meg szeretnék ismételni valamit mégpedig, hogy a legfontosabbaknak köszönetet mondjak jelesül a szakbizottság munkatársainak, hiszen lehetetlenre vállalkoztak, arra a lehetetlen feladatra, hogy 70 képviselőt menedzseljenek, ez nagyobb, mint a belga parlament, ez a 70 képviselő, és persze mindenki maga herceg, hercegnő, önök, Hölgyeim és uraim, rendelkeznek némi egóval, és a titkárság kitűnő munkát végzett. De elnök úr, ön is kitűnően végezte munkáját, kitűnően szervezte maga munkát, felül bánt velünk, éppen ezért önnek is köszönettel tartozom. Láttam én már másmilyen konferenciát is a múltamban, még egyszer, tehát köszönöm önnek a munkáját. Amennyire lehetett előre léptünk, de hát nem rajtunk múlt, hogy nem értünk el nagyobb eh, eredményeket ez inkább az általános feltételeken múlott. Baliban 15 helyet 73 képviselő jött el. És ebből, ebből a kis példából láthatjuk, milyen szervezési nehézségeket okozott ez a konferencia. A kérdés persze az, hogy mennyiben lehet kezelni az én embertömegeket tömegeket a jövőben, és nem kellene az ENSZ-ben azt mondani, hogy most már elveszítjük szép lassan az átláthatóságot, a transzparenciát, limitet hozunk a résztvevők száma tekintetében. Múlt héten Strasbourgban sajnos nem tudtam ott lenni, ezért kitekintik az eredményre, és nem volt ez valami nagyon jó eredmény, de hát mondjuk a két fokot leírtuk. Ez mégiscsak egy kis siker azért, ez a két fok. De különben a konferencia élettelen volt, de az is érdekes volt, azt is érdekes volt látni, hogy a delegációk közötti tárgyalás milyen nehéz volt. Hogyha három ország összedugta a fejét, akkor három másik ország megsértődött, hogy nem ellenük szervezkednek-e ezek. Tehát ahogyan egymással bánunk, egymással viselkedünk, meglehetősen problematikus. Az államfők tényleg így féltékenykedtek is. Éppen ezért valóban kicsit halott volt az egész, nem telt meg élettel és valóban érdemes azt is meggondolni, hogy nincsen a szükség új inspirációra, új lendületre, globális megközelítésre. Hiszen, és ezzel mindjárt zárom is mondandómat, azt is megtanulhattuk, hogy a szabályok, amik Európá számára hasznosak, az egész világnak nem biztos, hogy hasznosak, éppen ezért tehát fontos, hogy egy differenciált akciót folytassunk le az egész világban, és az elkövetkező hónapokban, ugye Bonn előttünk áll, azon gondolkoznék tovább, hogy nem kell -e új dolgokon elgondolkozni, vagy pedig a régi szabályok elegendőek, megnyugtatóak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az alelnök egy perccel többet kapott, de az együttműködés valóban kitűnő volt, én is vissza passzolom a labdát. Linda meg Evan kettő percben, kettő percben. Igen, köszönöm szépen a titkárságnak kitűnő munkáját, és azt is köszönöm, hogy kitűnően be tudtunk lépni az épületekbe, ez sem volt másodlagos feladat. Az a fő dolog, ami engem foglalkoztat, az, hogy mi történik. Hiszen fontos, hogy az új biztos eljöjjön körünkbe, és elmondja, hogy mi történik. Ivó de Bor január 31-én csütörtökön világosá tette, illetve Ivo Debor világosá tette, hogy a 31. dátum már nem él. A felek konferenciája beszélt erről, de nem teljesen világos, hogy most milyen dátum érvényes. Ezért ő arra kérte a államokat, hogy a belső döntéseiket adják át számára a határidők tekintetében. Ha akarják. Tehát nem kötelező ez a célkitűzés. A tanács azt mondja, hogy a 20-30%-os céle számot írja be, de a tagállamok máson gondolkoznak, tehát még közöttünk sincsen egység. Nem tudom, hogy Mexikó előtt hogyan tudnánk változtatni ezen a politikán. Szerintem kisiklott az ügy vonata, és évvégéig szerintem nem érjünk el jelentős áttörést. Köszönöm, Korin. Elnök úr, csatlakozom a köszönetnyilvánításokhoz, amelyeket a kollégák hangoztattak, a titkárság a munkát végzett, a maximumot, Ugyanakkor világos, hogy európai képviselőként nagyon csalódottak vagyunk. Csalódottak vagyunk, mert az általános szervezésben csekély helyet kaptunk, nem kaptunk igazi szerepet a tanács és a bizottság mellett. Minden reggel kaptunk egy beszámolót, de nem vettünk részt annak kidolgozásában és úgy gondolom, hogy nagyon szimbolikus volt, hogy nem kaptunk még egy kitűzőt sem, hogy részt vegyünk a plenáris ülés. Ez nagyon apró dolog, de ez szimbolikus volt. Nem volt begy, nem sem számomra, sem másoknak. Tehát lehetett volna az, hogy kettőt kapjunk, kettő belépőt, de egy, egyetlen egy sem volt, és úgy gondolom, hogy ez elfogadhatatlan és szimbolikus. Nos, ez nem egy kritika önökre, vagy a szervezésünkre, hanem ez mutatja azt, hogy milyen módon kezelték a parlamentet a csúcsnak a szervezői. Ugyanakkor bilaterális találkozóink voltak, amelyek nagyon érdekesek voltak, de a téma lényegéről, tehát a részvétel a tárgyalásokra vonatkozóan nem mondhatjuk azt, hogy ott voltunk sajnálatos módon. Azt hiszem, hogy mindenkit megillet a köszönet, a task force-ot, ez nem csak a mi titkárságunkat jelenti, hanem másokat is, és valóban azon kell gondolkozni, hogy mi is legyen a parlamentek szerepe az ENSZ konferenciákon. Sok képviselő volt jelen, de inkább úgy, mint a civil szervezetek. Azt hiszem, hogy a ENSZ konferenciák jövőjében meg kell fontolni, hogy a parlamenteknek milyen szerep jut. Hászi képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek mindenkivel, aki a titkárság munkáját dicsérte, egyetértek vele. Én is köszönettel tartozom a titkárságnak. Nagyon jó munkájukért. Másodszorban az akkreditáció kérdése. Nos, úgy hiszem, hogy ez a fajta probléma, hogy léteznek az Európai Parlament megválasztott képviselői, és ők ott vannak, de nem biztos, hogy bejutnak, hogy belépőt kapnak, hát ez megengedhetetlen ez a helyzet. A parlamentnek a bizottsággal új megállapodást kell kötnie a tekintetben, hogy minden megválasztott képviselő akkreditációt kap valamely bizottságban. Persze más kérdés, hogy minden a hivatalos delegáció számára megszervezett eh, találkozón részt lehet -e venni, de legalábbis a belépést biztosítani kell, és az akkreditációt. Ez kiár a képviselőknek. Másodszorban. Másodszorban az EU-nak azt a következtetést kell levonnia ebből az eseményből, hogy aktívabb éghajlatpolitikára van szükségünk. Nem elegendő, hogy kitűnő szakértőink vannak, nem elegendő, hogy ismerik a komplikált tárgyalások minden részletét, nem. Az éghajlat diplomácia területén nagyobb erőfeszítésekre van szükség, különösen azon országok irányában, akik a fejlődő országok irányában, akik egyre aktívabb szerepet játszanak az éghajlat tárgyalások során. Sokan felteszik a kérdést, hogy a basic grubba tartozó országok, például Kína, nem eh, játszott a szerepet abban, hogy megakadályozza a kopenhágai megállapodást. Harmadik észrevételem. Úgy hiszem, hogy az EU-nak meg kell találnia, hogy hogyan lehet a tárgyalási folyamat megfeneklés ellen fellépni. Olyan szavazási szabályokra és eljárási szabályokra volna szükség, amelyek lehetővé teszik az e ENSZ folyamatának működését. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Egyetértek mindazokkal, akik arról beszéltek, hogy szükség van utólagos munkálatokra a nemzetközi megállapodásokkal kapcsolatban 2010-ben is, és kulcsfontosságú, hogy aktívak legyünk, vagy proaktívak, ha úgy tetszik nem elég, hogyha 20%-os EU célt tartjuk szem előtt. A plenárison van, aki 30%-ot kért, én személy szerint 40%-ot, de nekünk, mint szakbizottságnak is meg kell találnunk a lehetőséget arra, hogy hogyan tudunk újra és újra tenni valamit és jobb kapcsolatokat kell kialakítanunk a tárgyalási folyamat többi részvevőjével. Szeretném én is nyilvánvalóan köszönetet köszönetemet kifejezni a titkárságnak. Nagyon nehéz körülmények között kiválóan dolgoztak. Köszönet illeti önt, az elnököt, a task force-ot, és azt hiszem, hogy a kommunikációs munkatársainkat is nagyon jó munkát végeztek véleményem szerint. A bejutás kérdésével kapcsolatban azt hiszem, gondolnunk kellene arra, hogy írjunk egy levelet konkrétan azoknak, akik a Dán részről, illetve az ENSZ részéről szervezték a konferenciára a regisztrációt, hivatalosan is panaszt kell emelnünk meg kell vizsgálnunk a belső eljárásainkat, ki eh, lehet a delegáció tagja, hogy zajlik ez, és eh, kezdete fogva világosá kell tenni azok számára, akik tervezik azt, hogy elmenjenek, hogy mi lesz a státuszuk. Itt most egy kicsit későn derült ki mindez az egész delegáció összetétele későn vált világossá. A jövőben arra kell majd törekednünk, hogy az Európai Parlament képviselői részt vessenek a koordinációs üléseken is. Köszönöm, Anna Rosbach. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt nagyon nagy köszönetet kell, hogy mondjak a titkárságnak, kiváló munkát végeztek. Nos, a Dén, Dánokhoz is hozzászólnék. Hát nagyon sok sajnálatos esemény történt, és engem is nagyon kínosan érintett az, hogy látnom kellett, hogy néhány kollégámnak órákig kint a hidegben kellett állnia. Nem jutottak be a, kö, a központi épületbe, a konferenciára. Nagyon-nagyon sajnálom. Nem mi készítettük elő, vagy szerveztük a konferenciát, de Hilga Körngándal Beszéltünk arról, hogy biztosítsák a bejutást, és ezek után a terem félig üres volt, amin a szervezők dühöngtek, és nem is tudták azt, hogy miközben megkaptuk a bejutás lehetővé tevő kártyát, a badge -et azt hiszem, hogy a következő mexikói konferencián ezek a hibák már nem szabad, hogy előforduljanak. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy panaszt kell emelnünk, én is szívesen aláírok egy ilyen levelet, de miután mindezt elmondtuk, azért azt is hozzá kell tennem, hogy nem mentem én Kopenhágába túl nagy elvárásokkal. Azt hiszem, szép volt persze az, hogy egy téma megvitatására egy helyen összegyűltek állam és kormányfők nagyon sok országból, különböző szinteken folytak a tárgyalások, eltérő kulturális, társadalmi beágyazottságú részvevők körében, ez mind szép és jó volt. De azt hiszem, hogy kellett volna egy olyan anyagot készíteni, amire azután építeni lehetett volna egy alapépítményt kellett volna felépítenünk, amit azután, vagy még építenünk, amelyet majd magunkkal vihetünk Mexikóba. Azért azt leszögezhetjük, hogy fantasztikus az infrastruktúra és gyönyörű a metró Kopenhágában. Mik? Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet mondok a titkárságnak. A COP15 kapcsán mi is arról beszéltünk, mint mások, elfecséreltük az időt, és szörnyű módon elfecséreltük az adófizetők pénzét. De azért volt egy dolog, ami jó volt. Egy német cég, mégpedig nevezetesen, amelyek acélból és szénből eh, a vas, az acélnál eh, kétszer eh, erősebb anyagot állítanak elő, szeres élettartalma, mint a beton, egy, és rugalmas ez az anyag. Ez egy kis német cég, összesen heten dolgoznak, ellenőriztem őket, hogy megnéztem az interneten, és egészen lenyűgöző az a technológia, amit előállítani képesek már. Ez lehetővé tenné, hogy mondjuk eh, a kínai acélnak nagy versenytársa legyen Európa, és segíthetnénk eh, a fejlődő eh, országot olcsó házak, lakások építésében. Ez egy olyan technológia, amivel foglalkoznia kell a szakbizottságunknak is. Akik ott voltak, és akik látták mindezt, azokat ez lenyűgözte. És ez az a pozitívum, amit hazahozhattunk Kopenhágából. Egyébként a történelemben egy lábjegyzetbe eltemetettük ezt az egész éghajlatváltozással kapcsolatos eddigi gondolkodást és vitát. Jó, hát akkor teljesen nem volt haszontalan, hogy elmentünk Kopenhágába, felfedeztük ezt az új technológiát. Doris Kaletikakis. Köszönöm, elnök úr. Baliban is jártam, Portlandben is, kormányzati képviselőként, a saját kormányomat képviseltem. Viszont a parlament képviselete sokkal jobb volt, és ezért köszönetet kell mondanunk a szervezőknek. Rátérve arra, hogy milyen eredményt hozott maga a konferencia. Azt hiszem, tényleg újra kell gondolnunk, és meg kell vizsgálnunk a stratégiát, mert szembeszökő volt, hogy milyen gyenge, az gyenge volt az álláspontunk, amikor a kínai és az indiai delegációval tárgyaltunk. Feltű nekem, hogy amikor a kínaiak kezébe vettek egy pohár vizet, és azt mondták, hogy hány százmillió ember nem ilyen színű, ilyen tiszta vizet iszik, hanem ilyet. És itt dölt el minden Kopenhágában. Nem tudtunk mit érvelni, nem tudtunk érveket felhozni a kínaiaknak, amikor a saját álláspontjunkról számoltak be. És tulajdonképpen az indiaiak is a maguk visszafogottabb módján ugyanezt tették. Új stratégiára, új érvekre van szükségünk ebben a folyamatban. És léteznek olyan érvek, amelyeket felhozhatunk. Például fosszilis energiaforrások. Nem beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne ezeket helyettesíteni. Ez egy olyan politika lehet, ami minden érintett számára pozitív kihatásokkal jár, és az éghajlatváltozás döntően befolyásolja. Azután az időtáva, az időhorizont kapcsán most arról beszélünk, hogy most mi van, de lehet, hogy 2050-ig kellene előre látnunk, és az indiaiak és a kínaiak számára összevethető célkitűzéseket meghatároznunk. Köszönöm, Jill Panyó. Euh, Köszönöm, elnök úr. Néhány szót szeretnék mondani köszönetképpen a csodálatos szervezést a bizot, szakbizottságunk munkatársai részéről. A mikrofon nagyon jól fogadták minket, és össze tud hallottuk Köszönheteni Mr. Schwarzenegger, az az Kalifornia kormányzó, és ott volt a mi szállodánkban, és láttuk, hogy a mi szervezésünk sokkal jobb volt, mint az övé. Tehát három csalódást kap, három csalódás ért minket. Egy csalódás az, hogy az Európai Unió, és nem csak a parlament, az Európai Unió nem kapott megfelelő szerepet a tárgyalások során. A hiánya az utolsó órákban, figyelembe véve az eltérő véleményeket is, amelyeket tapasztalhattunk az Európai Unión belül, az óriási nagy hiányt jelentett, és mi, aki az Európai Parlamentet képviseltük, mi is ezt tapasztalhattunk. Ez csalódást okozott tehát, hogy az Európai Unió nem tudott szerepet, nagyobb szerepet vállalni ebben a kopenhágai folyamatban. Sajnálatos mm, az, hogy mi is eh, valamilyen másodszerepre szerepre kényszerültünk a különböző delegációkban. Eh, mi is láttuk, hogy milyen nehézségek volt láttak, milyen nehezen lehetett ezeket a kérdéseket megtárgyalni. És van egy remény. A remény az, hogy egy mm, újabb formában alakítjuk ki ezeket a csúcsokat, és a, a javaslatokat mi is megtehetjük. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Mindenek előtt a titkárságnak kell megköszönnünk a programot, amit összeállítottak, és a szervezést. Holland parlamentbeli kollégámmal beszéltem, és ő nagyon csodálkozott, amikor összehasonlította a mi programunkat az övékkel. Köszönet illeti a titkárságot. Ami az eredményt illeti, más alkalmakkor is fogunk még erről nyilván sokat beszélni. Szeretném kiegészíteni az eddig elhangzott megjegyzéseket azzal, hogy nekünk a parlamentnek azért sokkal inkább el kellene gondolkoznunk a saját tevékenységünkről. Az Európai Parlament nagyon sok energiát fektetett a novemberi állásfoglalásba, de ez az állásfoglalás, ami a parlamenti állásfoglalás volt, már decemberben semmilyen szerepet nem játszott. Gondolkozzunk el azon, hogy hogyan tudjuk az Európai Parlament álláspontját tulajdonképpen olyan formában megfogalmazni, hogy ezzel foglalkozzanak is. Teljesen más megalapítások hangzottak el, amelyek nem voltak összhangban az Európai Parlament állásfoglalásával, és mi is kritikusabbak lettünk volna a bizottsággal szemben, az Európai Bizottsággal szemben, amikor a mi állásfoglalásunkat nem követték. Nem azért készítünk ilyen anyagokat, hogy ezeknek azután semmi hatása ne legyen, és azután a saját álláspontunkkal ne is foglalkozunk, dolgozunk, arról ne is beszéljünk. Kicsit tehát gondolkozunk el a saját szerepünkön, és hogyha a világ vezetői ezt, ezt, ugyanezt megteszik, és megvizsgálják, hogy mindenki hogyan tudja javítani a saját szerepét a tárgyalások során, az jó lesz. Az EU-ban persze van szerepünk, de az ENSZ-ben nincsen. Ezt láttuk Kopenhágában. Vittorio. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden csatlakozok én is a köszönetnyilvánításhoz, mert a munkatársaink kiváló munkát végeztek, kiválóan éreztük magunkat, és látjuk, hogy van a támogatottság. A probléma az, hogy a csalódás, ami ért minket, erről beszélnünk kell. Itt csak annyit szeretnék mondani az, hogy a, mi hiányzott, az a balira történő válasz volt, azaz a közös felelősségvállalás kérdésére nem készültünk fel. Én megpróbáltam, megpróbáltam többször beépíteni ezeket a klauzolánkat, hogy egyenlőségi elveket a vitába nem sikerült. Remélhetőleg ez a vereség ez a kudarc, az eredmények hiánya Kopenhágában, az ösztönöz arra minket, hogy más megközelítést vegyünk fel és alkalmazzunk a jövőben, mert ez a hozzáállásunk, amelyekkel kezdünk, az zárta ki az európai Unot a végső megbeszélés. Ugyanis egy idő után lehetett tudni, hogy az Európai Uniónak ez az álláspontja, és ez ragaszkodik, tehát a többiek külön megkötötték a maguk kompromisszumát. Tehát paradox módon egy olyan javaslattal kell megérkezni a következő csúcsra, amely teljesen meg másképpen viszonyul politikai eredményre kell törekedni, amelyik választ ad a baliban felvetett problémára. Köszönöm, erről még fogunk beszélni. Én is egyet egyetértek, mondja Rossi képviselő. Prodi úr, valóban észrevette, mert túl sokat kértünk, túlzott, és alkalmazhatatlan javaslattal, azzal a kockázata járt, hogy kizárnak minket a tárgyalásokból. Igen, valamit ki kell dolgozni a COP16-ra, és már most el kell kezdeni dolgozni ezen, de oly olyan javaslatokat kell kidolgozni, amelyek mások is alkalmazhatják. Egyesült Államok, India, Afrika, Kína, olyan hatalmak, amelyek többé-kevésbé erősek, de amelyek nem fogadják el az olyan javaslatokat, mint amelyeket eh, mi szerettünk volna javasolni. És elnök úr, egyetértek önnel. COP15-ös nem volt sikeres, ugyanakkor egyetértek azzal a panaszlevéllel, amit ön javasolt, amely arra vonatkozik, hogy milyen elbánásban részesültek az Európai Parlament képviselői. Lisszabon után mi nem hagyhatjuk, hogy úgy tárgyalnak velünk, mint hogyha alacsonyabb rendűek lennénk, mint a tanács vagy a bizottság képviselői. Nem lehet nem fordulhat az elő, hogy kint várnak az e, Európai Parlament képviselői a terem előtt, mert ez egy sértés a parlament részére, és úgy gondolom, hogy szükséges egy írásos panaszlevél, és én nagyon szívesen csatlakozom az aláírókhoz. Remélhetőleg a jövőben a COP16-os előtt nagyobb együttműködésben tudunk dolgozni, és egy olyan dokumentumot tudunk kidolgozni, amelyik alapot jelenthet a további munkához az éghajlatváltozás témájában. Köszönöm szépen. Mihály Tremopoulos és Áder János szerepelnek még a hozzászólók listáján. Köszönöm, elnök úr. Szeretném kiegészíteni az eddig elhangzott bíráló megjegyzéseket. A COP15 Kopenhágában kudarc volt. Mégpedig azért, mert még soha nem gyűltek össze ilyen sokan úgy, hogy olyan keveset értek volna el, mint most. Az Európai Unió valóban elvesztette azt a vezető szerepet, amelyet megszerzett eh, a múltban. Azok, akik összegyűltek Kopenhágában, elviekben eh, még terhelést, plusz terhelést is okoztak a környezetnek. A parlament 15 eh, fővel képviseltette magát hivatalosan, és Természetesen a tárgyalások során ezek a kollégák részt vettek és képviselték a parlamentet, de azért feltétjük a kérdést, hogy valójában milyen szerepet játszottak a parlament képviselői a konferencián. Az Európai Parlament a többi EU-s intézménytől, a többi delegációtól teljesen elkülönülve volt jelen, erről sem feledkezzünk meg. Nem akarok ismét a szervezési problémákról beszélni, erről már sok minden elhangzott. Én valami mást szeretnék most felvetni. Politikai hibák is voltak, azután, hát ezzel kapcsolatban már elhangzottak a megjegyzések. Én nem számítottam igazából azzal, hogy lesz lehetőségem valamit mondani. 2002-ben Johannesburgban még az volt a helyzet, hogy egy civil szervezetet képviseltem, és ott sem volt lehetőségem arra, hogy eh, mindent, eh, mindenben részt tudjak venni, amiben szerettem volna. A Klímafórum viszont egy nagyon jól szervezett rendezvény volt. Elviekben mindenféle szervezetek képviselői az egész világról gyűltek össze ott, hogy tovább adják az éghajlattal kapcsolatban megfogalmazott üzenetet. A következő lépés Mexikó, de ott van még Bolívia és Bonn is. És azt hiszem, valóban gondoskodunk el arról, és kérem, hogy a bizottság ezt a kérdést támogassa, hogy az Európai Parlament szerepe erősödjön. Áder János. Köszönöm a szót, elnök úr. Magyarországon van egy népi mondás, egy bölcsesség, amivel azt gondolom a Kopenhágai konferenciát jellemezni lehetne. Ez így szól, hogy vajuttak a hegyek és egerek születtek. De kedves kollégák, ne csináljunk úgy, mintha nem tudnánk, hogy a kudarcnak részben az volt az oka, hogy nem volt egységes Európai Uniós álláspont. Nem volt egységes álláspont. És én azt szeretném javasolni az elnök úrnak, hiszen ez a kérdés nem oldódott meg, a vita tovább folytatódik, hogy teremtse meg a lehetőségét, mint a bizottság elnöke, arra, hogy érdemi vitát folytassunk. Érdemi vitát, ahol tudunk egymással egyébként párbeszédet folytatni, nem csak elmondjuk a magunk véleményét másfél percben arról, hogy miért nem volt egységes Európai Uniós álláspont, illetve mit kell tenni azért, hogy egységes uniós álláspont legyen. Én szívesen kifejtem ezzel kapcsolatban a magyar álláspontot és a személyes véleményemet, erre nyilván két perc nem elegendő, és ezért kérem azt az elnök úrtól, hogy nem most, egy másik időpontban teremtse meg annak a lehetőségét, hogy erről egy érdemi vitát folytathassunk itt a bizottságban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. El fogjuk küldeni a panaszlevelet az elnökségnek, hogy ezt továbbítsák a konferencia szervezői felé, illetve a Dán elnökség felé és az új éghajlatért felelős biztos asszonynal meg fogjuk vitatni ezt a kérdést, amit ön eh, felvetett, hogyan tudjunk felkészülni Mexikóra. Köszönöm a tolmácsoknak a pár perces eh, tovább eh, tartott az ülés, és most pedig ebéd szünetet tartunk.